Köszönjük szépen, biztos úr, ezzel ezt a napirendi pontot és a mai plenáris ülést is berekeztem. Holnap 9 órakor folytatjuk a munkát, mindenkinek jó pihenést kívánok!